robbandó vagy szemétbe kerülő ö, halászati termékeket is megpróbáljuk átirányítani annak érdekében, hogy a rászorulókat segítsük. Köszönöm, biztos asszony. Négy indítványt nyújtottak be a vita végén. Ezzel ezt a vitapontot lezárjuk. Ma 12-kor szavazunk erről. Következő napi rendi pont Andrew Duff jelentése az Európai Parlament képviselőnek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosítása. Először is a jelentéstevő kapja meg a szót, Duffur 5 percet esik. President, uh... Elnök asszony, Először is hadd ismertessem a reformcsomagnak a legfőbb részeit. Erről egy nagyon nagy konszenzusos megállapodás született bizottsági szinten. Szeretnénk májusról, júniusról májusra előrehozni a választások idejét, azért, hogy az Európai Bizottságot később minél gyorsabban meg lehessen választani. Egy modern, nemzetek feletti rendszert szeretnénk a mentességek és a mentelmi jogok vonatkozásában eh, kialakítani. Eh, a tanácssal szeretnénk eh, megállapodni a parlamenti helyek újraelosztásáról. Remélhetőleg egy olyan matematikai formula alapján, amelyben meg tudunk állapodni felhívjuk az Európai Bizottságot, hogy eh, ennek érdekében nyújtson be egy új javaslatot, annak érdekében nyújtson be eh, javaslatot, hogy a polgárok részt tudjanak venni a választásokon, bárhol is éljenek. De a legfontosabb eh, javaslat és talán ez a legvitatottabb is, Huszonöt tagját a parlamentnek nemzetek fölötti listákról válasszák, amelyeket az európai politikai pártok állítanak össze. Ennek célja az, hogy eh, az európai választásokat átalakítsuk, és a politikai pártoknak központi szerepet biztosítsunk eh, a kampányban. Így eh, megszemélyesítjük a kampánynak az európai dimenzióját. elképzelhető, hogy Barózó úr utódja majd egy nemzetek fölötti listáról kerül a helyére. Eljött az ideje annak, hogy felpesdítsük az európai politikai pártokat, mert mostanában sok, sőt talán a legtöbb politikai párt Európában, nemzeti politikai párt nem képes vagy nem akarja támogatni az európai integrációt legalábbis nem demokratikus és hatékony módon. Sokan azt mondják, hogy nem most jött el az ideje egy ilyen radikális javaslatnak. Hát akkor mikor? Mikor jön el bárminek az ideje a politikában? A, akkor, amikor a népi legitimitása a parlamentnek megkérdőjeleződik, akkor kell cselekedni. Amikor kialakítjuk a gazdasági irányítási kormányzati csomagot, az is egy jó alkalmat ad arra, hogy kidomborítsuk az európai demokráciát. ha a szintagma téren tüntető tüntetők azon keseregnének, hogy két politikai listára kell szavazniuk, nemzeti és uniós listára, Vaj. ehhez az elsődleges jogszabályok megváltoztatása is szükséges. Ugyanakkor apró szerződésbeli változásokra egyébként is szükség lesz a horvát csatlakozás eh, eléréséhez, és a degresszív proporcionalitás elvét jelenleg megsértő helyzet megváltoztatásához is szerződésbeli változásra lesz szükség. Van egy olyan kritika is, miszerint ez eh, két osztályra bontaná az európai eh, képviselőket, egy európai, európai képviselői osztály alakulna ki, és egy alsóbrendű nemzeti képviselői osztály. De a szerződés azt mondja, hogy eh, mi az unió polgárainak vagyunk a képviselői. ezért is kell nekünk ezt a választási reformot meglépnünk, hogy a Lisszaboni szerződés politikai és demokratikus valósággá váljon. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Duff. Do you accept... Köszönjük, Duff úr. Egy Fox úr egy kékkártyás kérdést intézett önhöz. Elfogadja? El. Köszönöm, elnök asszony. Duff úrhoz a következő kérdéssel fordulok elhalasztották az ő jelentéséről a szavazást azért, mert az EPP és a szocialisták megosztottak, a többi frakció kevésbé támogatja a gondolatot, a javaslatot. A páneurópai választókörzetet úgy tűnik, hogy a többség nem támogatja, nem lenne jobb ezt a javaslatot teljesen kivonni, törölni és a többit meghagyni. Bitte képviselő úr. Fox has a different appreciation of the... Fox úr másképp látja a frakciók álláspontjának megoszlását. Való igaz, hogy választó jogi reformok ügyében az európai képviselők igen érzékenyen reagálnak bármiféle új javaslatra. Kényes kérdés ez. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a szakbizottságunknak reagálni kell a felvetett kérdésekre és aggodalmakra, amelyek a frakciókból érkeztek, és meg kell próbálnunk úgy módosítanunk a javaslatunkat, úgy javítani a szövegen, hogy minél több ember számára elfogadható legyen ebben a házban, hogy a konszenzusra törekedjünk. Ugyanakkor egyértelműen ki kell jelentenem, hogy az előadó tartani fogja magát a, a transnacionális, tehát pán-európai választókörzet javaslatához. Köszönjük, előadó úr! az Európai Bizottság nevében Damanaki asszonynak adom meg a szót. Thank you, President. Let me start with a quote. Looking at... Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy előnyös lenne, hogyha az Európai Parlament egyes tagjait európai listáról, pán-európai választókörzetből választanák meg. Ezt nem az Andrew Duff által jegyzett jelentésből idéztem, hanem az Európai Bizottság a, a, azon nyilatkozatából, amelyet még az Európai Konvent idején adott ki. Az európai választó listák, választó közvetek igenis sokat segíthetnek abban, hogy valóban európai jelleget öltsön az önök háza. Most pedig szólnék pár konkrétumot a DAF jelentéssel kapcsolatban. Rapporteur, and I would like to thank him for that, to seek wide support in the parliament. Úgy tűnik, hogy a parlament többsége egyetért abban, hogy választójogi reformra szükség van. A javaslat arra vonatkozik, hogy 25 e, európai parlamenti képviselőt egy páneurópai e, választókerületből választanának meg. Sokan ellenzik, mégis szerintem jó gondolat, ez érdemes végig gondolni. Nem lesz azonban ezt könnyű végrehajtani. A bizottság aggodalmai éppen ezzel kapcsolatosak nem vagyok benne biztos, hogy az európai polgárok megértik majd, hogy miért kell tovább növelni az Európai Parlament méretét. A komment is erre következtetésre jutott. 750 nél több képviselővel nehéz egy ilyen parlamentet működtetni. Ráadásul, hogyha növelni akarják az európai parlamenti képviselők számát, akkor ahhoz az alapszerződés módosítására is szükség lenne, kivéve, hogyha a 25 pán-európai listára választott a már meglévőből jönne le, tehát nem ennyivel növelnék a parlamenti képviselők számát. Ezt a lehetőséget egyelőre nyitva hagyták a módosítók. Oly nehéz volt kompromisszumra jutni a tagállamok között a parlamenti képviselőhelyek elosztása ügyében, hogy én szinte elképzelhetetlenek tartom, hogy ezt a vitát most újra nyissuk, Ugyanakkor enélkül nem elképzelhető az a megoldás sem, hogyha a jelenlegi képviselőhelyekből vonjuk el a 25 páneurópai képviselőhelyet. Egyes tagállamokban ez akár népszavazás is szükségesé tehet. Érdemes megkockáztatni egy negatív végeredményű népszavazás veszélyét a jelenlegi gazdasági válságos gazdasági helyzetben igen komoly kockázata van annak, hogy a nép szava ellenünk szólna, ez igen nagy veszély. Az Európai Tanácsnak egyébként is egyhangú döntést kell hoznia az alapszerződés szerint az önök parlamentjének javaslatáról. Ez egyértelmű üzenet tehát. A kezdeményezés joga önöket illeti ezügyben, az Európai Bizottságnak formális hatáskörén nincs ez ügyben. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Tanács időben megkapja az önök javaslatát annak érdekében, hogy 2014-es választások előtt döntést hozhasson. Ezen kívül a DAF jelentés egy választói bizottság, Európai Választói Bizottság, Választási Bizottság létrehozására is javaslatot tesz, illetve egy választói, európai szintű választói névjegyzék létrehozását annak érdekében, hogy a kettős szavazatleadás elkerülhető legyen. Ez az új választói rendszer elfogadását követően kell, hogy kidolgozásra kerüljön, időre lesz szükség erre, ehhez az Európai Bizottságnak, illetve a tagállamoknak is, tehát leghamarabb 2019-ben elképzelhető ez. Ezzel elérkeztem ahhoz a konkrét kéréshez, amely a jelenlegi adatcsere rendszer felvizsgálatára szólt fel bennünket, annak érdekében, hogy a tagállamok a lakhely szerinti tagállamban történő szavazásra vonatkozó szabályokat felvizsgáljuk. Az Európai Bizottság vállalata, hogy megteszi ezt, azonban a tanácsban 2006 óta blokkolják a tagállamok ezt a javaslatot, nincs egy hangúság ez ügyben a tagállamok között. A bizottságot arra is kérték, hogy statisztikákat készítsen, ezek összehasonlítás, összehasonlíthatóságát és minőségét javítsa. Nos, bejelenthetem, hogy az Európai Bizottság szakértői dolgoznak egy javaslat tervezeten, amelyet remélem minél hamarabb benyújthatunk önöknek. A javaslat még jó néhány érdekes gondolatot felvet. Az Európai Bizottság eh, a, támogatja azt a gondolatot, hogy a kisebbségi képviselők, illetve a női képviselők eh, aránya eh, nőjön, természetesen az alapelvekkel összhangban. A májusi választás, a júniusról májusra történő előrehozatal a választásoknak szintén jó ötletnek tűnik. Ez alkotmányos kérdéseket vet fel, nem egy egyszerű jogszabály tervezet. Elmondhatom önöknek, hogy az Európai Bizottság készen áll arra, hogy a 2014-es európai választások során bizonyos módosításokat eszközöljünk, ahogy említettem, a 93 per 109-es irányelv értelmében járhatunk el a mai vita eredményeit figyelembe véve, és arra próbáljuk ösztönözni az embereket, hogy jelöltessék magukat, illetve hogy elkerüljük azt, hogy két helyen is leadhassák emberek a szavazatukat, ezt előzetes ellenőrzéssel tehetjük meg. Ami a statisztikákat illeti, említettem, hogy készítjük a javaslatot arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet javítani a népességi adatok összehasonlíthatóságát és megbízhatóságát. Sefcovics alelnök úr pedig megígérte, ígértetett arra, hogy megvizsgálja azt, hogy az európai szintű politikai pártok jogállásáról e, szóló e, szabályozás felvizsgálatát e, megteszi. És várhatóan a közeljövőben erre vonatkozó javaslatát önöknek benyújtja. Köszönöm, és elnézést elnök asszony, ilyen sokáig beszéltem. Köszönöm, biztos asszony, nagyon szépen köszönöm, hogy a bizottság ennyire érzékeny az időre, ezt mindig szeretnénk látni. Most pedig a frakciók nevében következnek a hozzászólók. Először is Söpflén úr, kettő percre. A néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm a nagyon is világos expozét. Külön a köszönet jár Andrew Duffnak kiváló volt az együttműködésünk. Az egyik javaslat a jelentésben, ami a közvetlen választásokat illeti az Európai Parlamenttel kapcsolatban, ez különös kihívásnak bizonyul. Nagyon nagy ellentét vagy ellenkezés látható az európai listával kapcsolatban, amely viszont valóban az európai érdekeket képviselni és erősíteni az európai identitást. Az én álláspontom az, az, hogy ezt az ellentmondást fel kellene még tárni hiszen általában parlamenti többség támogatja az Európai Integráció széles körű projektjét. De a pán-európai lista, amely pontosan erről az integrációról szól, nagyon sokak számára elfogadhatatlan. Én úgy gondolom, hogy a listával kapcsolatos ellenkezés, ez a rövid távú érdekek és hosszú távú érdekek kapcsolatáról szól. Rövid távon gazdasági válsággal nézünk szembe. Az euró stabilitása sem biztos, nincsenek megfelelő eszközök, amelyek a stabilitást szolgálják. Akik a rövid távon, rövid távon gondolkoznak, azt mondják, hogy nem most kell kísérletezgetni a pán-európai listával még. Valóban, de a valóban igazából az ellenkező igaz. Bármilyen módon oldjuk meg a válságot, több európai integrációt fog követelni, nem kevesebbet és azt hiszem, hogy ez azt fogja jelenteni, több delegáció, az Európa, tehát több delegált hatáskör a parlamenthez, az Európai Unióhoz. Tehát ugye a demokrácia szívében az áll, hogy valóban ö, európai szintű képviseletet követel meg ez a több Európa. A pán lista pont ezt akarja elérni hogy Európát képviselje, az európai állampolgárokat képviselje, éppen ezért a rövid távra gondol, összpontosítani, ez rövid, nagyon is szemellenzős hozzáállás. Most pedig a, szociáldemokraták nevében Gualtieri úr kap szót kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony! A mi frakciónk úgy gondolja, hogy egy valódi politikai európai térség, ennek a létrehozása ellengethetetlen feltétele annak, feltétele annak, hogy előre jussunk az európai politika terén, hogy valóban meg tudjunk megfelelően e, reagálni a kihívásokra ebben az évezredben. Azt hiszem, hogy ebben az értelemben ez egy nagyon fontos előretett lépés. Abból indulunk ki, a úr is említett, abból az alaptételből, hogy az Európai Parlamentet közvetlenül kell megválasztani. Az európai állampolgárokat közvetlenül képviselik az Európai Parlamentben. És annak ellenére, hogy vannak fontos újítások a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően, és látjuk, hogy nagyon fontos, hogy szükségünk van az európai mm, politikai Európára, de nagyon távol állunk egy valódi politikai térségtől. A tagállamokban zajló viták túlságosan a nemzeti szükségletekkel foglalkoznak. A politikai pártok csak nemzeti szinten értekeznek, nemzeti megközelítésből. És az a helyzet, hogy az, ami európai szinten, amit európai szinten javasolnak, csak a nemzeti szinten lévő tevékenység meghosszabbítását illetik. Aztán túl alacsony a részesedés olyan Európai Uniót szeretnénk, amely közös érdekek, értékekkel rendelkezik és érdekekkel. Nagyon fontos a vita európai váltétele. Nem ez az egyetlen lehetőség, de fontos lehetőség. A frakciónk ismeri ezeket a problémákat, amelyek összefüggnek ezzel a javaslattal, de ha mi támogattuk a nemzetek feletti listát, a frakcióban, de azt mondtuk, hogy vissza kell utalni ezt a jelentést az illetékes szakbizottságba, hiszen valóban széles körű konszenzusa van szükség. De mégis továbbra is ezen az úton kell haladnunk, szükségünk van a reformra, így lehet a nemzetek feletti jelleget erősíteni. Az Alde nevében Tájn asszony kapja meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen. Kedves Andrew, először is a frakciónk nevében tiszta szívből szeretnék köszönetet mondani a több éves munkádért, hiszen rengeteg időt tettél ebbe a projektbe, rengeteg erőfeszítést, energiát próbált keresztül vinni ezt. Tudjuk, hogy valamikor egyszer el kell jutnunk ide. Az előbb te is említetted, most alkalmas az idő erre? Hát az idő arra jött el, hogy szeptemberben mindenképpen el kell fogadnunk egy jelentést. Mindannyian tudjuk, hogy akkor még évekbe, évtizedekbe telhet, még megállapodást, megoldásra jutunk, de ha most nem kezdjük el, akkor azt hiszem a következő évtizedekben nem is tudjuk elérni. Én személyesen azt szeretném, hogy én még megélhessem azt, hogy valódi parlamenti alakulunk egy, egy nemzetek feletti listával, hiszen alapvetően a mi Német Szövetségi Alkotmánybíróságunk, és ezt kérte, ez tenne minket legitimé, ha lenne egy ilyen európai lista, valóban, ha minden európai állampolgár választhatna bennünket, akkor lennénk valódi európai parlament. Én azt szeretném kérni, hogy kompromisszumra jussunk, hogy a kis államokkal szemben is tegyünk egy gesztust, akik szintén jelöltethetnénk, Tehát 10%-a növeljük meg azok számát, akik jelöltetetik magukat a az európai listán Verhofstadt kicsit viccesen beszélt erről, a frakcióvezetőnk tegnap, köszönöm szépen. Egy képkártyát elfogad-e Stojanov úrtól, kedves tájnasszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy állam amely szövetségi struktúrával rendelkezik, hogy ez az USA. Az európai föderalisták egy egyesült európai államokról, az amerikai modellről álmodoznak. Kérem, a kérdését tegye fel, ugye? Tehát nem a vita része. Most jön a kérdésem. Ebben a helyzetben Nincs szükségünk. Nem kell, hogy nagy... Nem kell, hogy az USA-nál föderalistábbak legyünk. Most világosan fogalmazok. Elne, tisztelt kolléga, ez nem egy felszólalás. Ön visszaélt ezzel a lehetőséggel. Ön szót kért a spontán felszólalók listájához is, most kérem szépen, nem tudom, hogy el akar-e tűnni erről a listáról, a spontán felszólalók listájáról, most pedig folytatjuk. Most pedig Fox úr kettő percre az LCR e nevében. Thank you, Madam President Köszönöm, elnök asszony. A DAF jelentés központi javaslata 25 eh, új képviselői hely létrehozása, amelyet egész Európában választanának meg. Úgy gondolom, hogy egy ilyen választókerület létrehozása demokratikusan igazolhatatlan. Megkérdezem DAF úrtól, hogy ez a 25 képviselő kinek lesz elszámoltatható, nyilvánvalóan nem a népnek. Ezek az új képviselők csak az európai politikai pártnak lennének elszámolhatók, annak a pártnak, amely a listára tette őket, a párt nevében beszélnének, és csak a párt hierarchiájának utasításait követnék, nem pedig a népét ez nem közelebb hozza Európát az emberekhez, hanem még inkább elmélyíti azokat a különbségeket, amelyek a politika és az európai lakosság között eh, eh, már léteznek. Ráadásul ez rendkívül drága eh, javaslat környezeti és anyagi szempontból egyaránt. Akkor, amikor az EU a széndiokszid kibocsátását csökkenteni akarja, szükség van-e arra, hogy 25 képviselő utazgasson a hatalmas választókerület kerületében keresztül kasul. Ráadásul ez a mostani megszorításos időkben további kiadásokat jelent. Hogyan lehetne igazolni ezt sokmilliós új kiadást? egy új választási hatóságot is felállítana Dafur, amely figyelné ennek a listának a felállítását, illetve ezen képviselők megválasztását. Kiszámolt, hogy mindez mennyibe kerül? Nem. A választások rendezése a nemzetállamok jogköre kell, hogy maradhasson Elnök asszony, ennek a javaslatnak az egyetlen kezdeményezetjei, kedvezményezetjei az európai politikai pártok. Sőt, én azt mondanám, hogy csak azért akarná ezt a választást így megváltoztatni eh, Dafur, hogy a pártoknak legyen végre valami dolga. Ez nem demokratikus és drága. Az én frakcióm támogatni, eh, ellenezni fogja ezt a javaslatot. Köszönöm szépen, három kék kártya. Elfogad három kérdést? Jó. Kedves kollégák, emlékeztetem önöket, 30 másodperc. Sinclair asszony. Thank you, uh, Madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Fox úr nagyjából mindennel egyetértek, amit ön nem létett. Egyetértene velem abban, hogy a bizottság azt említi, hogy egyfajta európai hivatalt hozzanak létre, ami koordinálna ezeket a választásokat, és egy egységes választási lista. Ez szerintem eléggé a szövetségi európai államok felé vezető út. Nos, hát eh, az Egyesült Királyságban, tehát az ön mindig ezt blokkolni fogja majd az pártja nevében? A következő kérdést Schmidt úr teszi fel. Fox úr, azt gondolom, hogy én elszámoltatható vagyok azok felé, akik megválasztottak engem, és nem látom a különbséget, hogy mi, mi lenne itt a különbség köztem, illetve az esetleges 25 képviselő között. Ők is elszámoltathatóak lennének a saját választóik felé. Ön ki elszámoltatható? Miért nem érti ezt meg? Vélandúr az utolsó. Kedves Fox kolléga, Szeretném megkérdezni, hogy ön a polgár közeli expozéjában hogy kívánja azt a feltételt beépíteni, hogy nem csak néhány tagállamban, nem csak azokat a jelölteket lehet megválasztani, akiket a pártok állítottak fel, hanem hogy az ön tagállamában például a párttagok közül csak azokat jelöltetik, akik egyfajta kapnak a pártvezetéstől egyfajta jelöltségi engedélyt. Köszönöm. Fox úr. Most nagyon röviden reagálhat. Köszönöm. Sinclair eh, asszony kérdésére válaszolva, egyértelmű igennel válaszolok, a konzervatív párt eh, ezt a javaslat, ennek a javaslatnak az útjába fog majd állni. Eh, Schmidt úrnak pedig azt mondom, hogy egy olyan rendszerre van szükség, ahol eh, lehetőség van megszabadulni egy olyan képviselőtől, akit eh, nem szeretnek. Eh, engem, tőlem meg tud szabadulni a saját helyi pártszervezetem és az adott kerület választópolgárai is. Villand úr, nem gondolom, hogy az európai polgároknak bármi közük van ehhez a javaslathoz. Ez rendkívül távol áll az ő mindennapi gondjaiktól, és ami engem illet, én azt gondolom, hogy minden nemzetállamnak a joga van eldönteni, hogy hogyan küldi képviselőit ebbe a parlamentbe. Köszönöm, folytatjuk a hozzászólókkal Hefner úr az Oldek nevében. Kettő és fél percre. Elnök asszony, kedves kollégák, Európának szüksége van innovatív ötletekre ahhoz, hogy előre jusson. Azon kell elgondolkozni, hogy hogyan lehet egy európai demokráciát elérni, és hogy lehet Európát megvalósítani. Mert az állampolgárok hatása az európai politikára nagyon is csekély. Valódi európai vitákra van szükség, európai témákról és az állampolgároknak választási lehetőséget kell adni, hogy ők elmondhassák, hogy ők szuverének. Éppen ezért kell európai eh, állampolgári kezdeményezési jog, szerintem kellenek európai népszavazások, meg kell reformálni a választójogot. Az európai parlamenti választások nemzeti ügynek tekinthetőek. Nemzeti pártok eh, irányítják nemzeti jelöltekkel, és általában nemzeti témákban szerintem visszaélnek az európai parlamenti választásokkal általában. Arról kell gondoskodni, hogy a választások valóban európaivá váljanak, és a témák. DAF kolléga javaslata ennyire igen, valódi innovatív javaslat. Közvetett hatás például az, hogy a pártokat arra kényszeríti, hogy európai szinten szerveződjenek, európai témákat vessenek fel, európai jelölteket jelöljenek ki. Egy másik hatás az, hogy az állampolgárok, a választó cédulán a nemzeti jelöltek mellé európai jelölteket is beixelhetnek. Ez a javaslat kulcsfontosságú kérdést érint az Európai Unióban. Én nagyon hálás vagyok ennek a ellentmondásos vitának, és mert kit képviselünk? Csak a tagállamok uniója vagyunk, vagy pedig, és csak az saját országaink állampolgárának érdekét képviseljük, vagy pedig képviseljük-e a közös európai érdekeket valóban az uniós állampolgárok képviselői vagyunk-e? Mind a kettő vagyunk. Az egyiket nem szabad a másik mellől elhagyni. Ez ugyanúgy érvényes az állampolgárokra is. Tehát ugye a választásnál vannak nemzeti szempontok, de vannak európai szempontok is. És örülök annak a napnak, amikor az állampolgárok a nemzeti választó cédula mellett találnak egy második cédulát, ahol európai jelöltek vannak. Amúgy a zöldek benchmarknak tekinthetőek. A zöldek az egyetlen párt, akiknek európai jelöltjük volt, európai programmal. Mi így indultunk. Hmm. Én ezt nem csak az európai gondolatnak tartozunk ezzel, tehát ha egy szép napon kritikus választók francia jelölteket választanak, mert jónak adják őket, akkor Európa azt hiszem, hogy valóban előre jutott. Köszönöm szépen, kolléga! A GUE nevében Zandergo úr kapja meg egy percre a szót. Tak. Hvad er demokrati? Köszönöm szépen. És a demokrácia, a választási jog öt évente, ez legendő. Egy valódi demokráciában a választások a demokratikus folyamatnak a részei, és ugye maga a folyamat az a választási időszakon valósul meg. 25 póttag meg tudja erősíteni a demokráciát. Ez csökkenteni fogja a távolságot a választók és választottak között, ez a 25 póttag. Azt hiszem, hogy közel kell lennünk az állampolgárokhoz. Ez a javaslat azt hiszem a államok számára nagyobb jelentőségű. Több szavazatunk lenne egy-egy listán, bemutathatnánk olyan jelöltet, aki nem Máltából érkezne, vagy kisországból. Azt hiszem, hogy a listákon nagy országok jelöltjeit látjuk, Németországét, Franciaországét. Én köszönöm szépen Andrew Duffnak a munkáját, de nem tudom támogatni jósatát, mert ez kevesebb demokráciát jelent. Most pedig Ányi úr kapja meg a szót az EFT nevében másfél percre. Van egy kérdés Leinen úr részéről. El kell mondanom, kedves kollégák, hogy lesz egy kis a... Elnézést kérek, egy kis gondunk lesz az idővel. Ezt a kérést még elfogadom, de utána végig kell vinni a listát, és kérem, hogyha van megjegyzések, akkor a spontán felszólalás kapcsán. Leinen úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Javasolnám, hogy mindenki csak egy egyet kapjon, ne pedig egy hármat, egy másik pedig semmit. Kedves kolléga, egyetértenek-e velem, ha 25 jelöltből álló listánk lenne, akkor nyilván nem egy országból érkeznének, hanem 25 országból kellene őket összeállítani. Minden párt így fog eljárni, és akkor a kis országok kerülnek előtérbe. Nem a nagyok pont ellenkezőleg van, mint ahogy ön említette. Támogatja ezt Zondegárd úr. Nem, egyáltalán nem értek egyet önnel. Mert egy európai listára való választás, hogyan fogjuk megválasztani ezeket? Hány választójuk lesz? Hány választója van egy ilyen listának Németországban, és hány választója van Máltán, vagy Finnországban, és Nagy-Britanniában, vagy Cipruson, és Franciaországban? Tehát ez a javaslat csak egy másik módja annak, hogy a nagy országokat a kicsikkel szemben megerősítsék. Ennyi úr, Elnézést kérek, most öné a szó másfél percre. The most fascinating bit of this report. A legérdekesebb eleme ennek a jelentésnek az a grafikon, ami mutatja, hogy az európai választások a részvétel folyamatosan csökken 60%-ról 40%-ra. Óriási eredmény ez. Európa népei egyértelműen megmutatják, hogy mit gondolnak Európáról, az integrációról, nem sokat. azon kellene inkább gondolkodnunk, hogy kevesebb Európát akarnak-e az emberek, egyre többet kínálunk nekik. És 25 újabb képviselőt, szuper európai képviselőre tett javaslatot. Mi, ugyan miért lenne szükségünk erre? Írországban és a mediterrán országokban a szigorú megszorító intézkedések fájóan mutatják, hogy milyen csodálatos Európa. Európa egy óriási kudarcnak bizonyult. A gazdasági migránsok elárasztják a gazdagabb északi országokat, ennek következményeképpen a nemzetállamok újra bevezetik a határ és vámellenőrzést

hogy a választó jogi szabályokat megváltoztassuk, vagy legalábbis erre egy javaslatot tegyünk. Szükség van erre, mert a parlamenti helyeket újra kell osztani, amikor Horvátország belép az Unióba. Én csak gratulálni tudok DAF kollégának, kiváló munkát végzett, mint mindig. 76-os a parlamenti választói törvény, rengeteg e, idő telt el azóta, rengeteg víz folyt le a rajnem, és a mai vita úgy tűnik, hogy a pán-európai listára koncentrál. Így nevezem, mert az én frakcióm eh, egy módosítót nyújtott be, eh, mert eh, Habsburg Ottóra, közelmúltban elhunyt Habsburg Ottóra utalni kívánunk, aki először vetette fel a pán-európai lista gondolatát. Vannak, akik számára ez túlságosan korai lenne, azonban 1950. május 8-án, hölgyeim és uraim, Adenauer kancellárnak és Schumann miniszternek egy szakértő azt mondta, kancellár úr, miniszter ír, túl korán, túl korai e, egy e, ilyen nyilatkozatot kiadni az egy acél és szén közösség e, megalapításáról. Akik nem akarják a változásokat, azoknak mindig minden túl korán jön, de a progresszívak, a változás pártiak számára soha nincs túl korán. Fontos, hogy az embernek legyenek álmai, és az álmokért mindent megtegyen. De ideál, de poesia, de lucha. Európa, az Európa integráció egy igazi álom, a magas eszmék álma, ezért az Európai Néppárt konszenzusra törekszik, hiszen ez a szokás konszenzusos döntéshozatalra épül Európa. Polvár is mondta, hogy az álmoknak Eh, sohan nincs, az álmok nem érnek véget, csak ha magukra hagyják őket, ne hagyjuk, hogy ez most megtörténjen. Én még köszönöm szépen a következő hozzászóló Benova asszony egy percre. Európai parlamentiek... Köszönöm szépen. Ami az szerződés felülvizsgálatáról szóló tárgyalások során megfogalmazódtak a követelmények, annak ellenére, hogy nem volt egységes választási törvény. Az előző jelentéstevők sikeresen oldották meg ezt a problémát. Van egy olyan kategória, Ami az választási folyamatot illeti, az előző hozzászóló azt mondta, hogy előre kell lépni, nagyon sok problémát megoldottak, a parlament hatáskörei 71 óta, illetve a összevezetésnek köszönhetően kibővültek, a parlament azt hiszem egy új választási rendszert érdemel meg, olyan belső szerveződési struktúrát, ami ezt lehetővé teszi. Nagyon fontos garantálni, hogy az európai parlamenti választások egyszerűek legyenek és vonzóbbak az állampolgárok számára. Most pedig ilyetten meg ki asszony. Mi is? Kéten. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni eh, Andrew Duff kollégának a munkáját. Sajnos, azt, azt kell mondanom, hogy eh, nem igazán tudom támogatni ezt a, eh, azt a javaslatot, hogy májusra hozzák előre a választások időpontját. Ami a 25 új képviselőt illeti, azzal se értek egyet, nincs rájuk szükség. Már most is eh, épp elég Európai Uniós képviselő ül ebben a van. Eh, talán a hatékonyságra és a munkánk javítására kellene koncentrálni. A, a nagyállamok egyfajta államcsímre is törekedhetnek ezzel, Eh, vagy legalábbis hatalomátvételre, ami eh, szervezeti eh, problémákat is fog okozni, illetve a választókkal való kapcsolattartást kérdőjelezi meg. A 25 szuperképviselő nem fog tudni kapcsolatot tartani a választóival. Mi történne akkor, hogyha még tovább bővülne az Európai Unió? Még többet kellene ezeknek utazniuk. az európai kérdéseket eh, nem eh, lehet ilyen módon eh, taglalni a választások során. A legutóbbi választások során még akkor is Európáról beszéltek állandóan, amikor nem európai, hanem nemzeti választásról volt szó. Kozsusznyik úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák kollégám, Mendes kolléga, azt hiszem elmondhatom, hogy barátom, és szeretem az országát, ő a hegyekben él, úgy érzem. A legtöbb európai állampolgár a völgyben él. És a választási részvétel csökken. Szerintem ez nagy baja az EU-nak. Hát az Európai Parlament az egyet, független testület, amelyet közvetlen az európai állampolgárok válaszolnak meg, és hát ezzel a parlament legitimitása csökken, mert csökken a részvétel. Mi is az, ami most eltűnőben van a magja az egésznek? A bizottság intézkedéseket kíván bevezetni, senki nem kérdezi meg az állampolgárok véleményét. Tehát most egy lista, egy gondolat, mindenféle terveket szövünk az a képviselők, a gerikai képviselők még messzebb vannak az állampolgártól, mint a nemzeti képviselők. Szerintem nem kellene európai választóközeteket létrehozni, kérjük ki az állampolgáraink véleményét. Neked, nekik az interneten is lehetne se válaszni. Köszönöm szépen, most pedig Hassi asszony. Köszönöm. Ennek a reformnak a célkitűzései dicséretesek. A nagy részével egyet is értek. Mint ahogy a többség is mondta. Ugyanakkor ezt a nemzetek feletti listát én magam sem tudom támogatni. Kis tagállamból származó képviselőként én is úgy látom, hogy ez a nagyobb tagállamoknak adna több hatalmat. Hogyha ilyen páneurópai nyitott listák születnének, és mindenki választhatna ezekről, nyilvánvaló, hogy a nagy tagállamok képviselői nagyobb eséllyel lennének megválasztva erről a listáról amennyiben a jelölteket az európai pártok állítják, már maguk a jelöltek is a nagy tagállamokból fognak származni. Tehát nehéz egy olyan rendszert kitalálni, amely nemzeti szintre viszi az európai vitát. Ezt valami másféle módon kell biztosítanunk, nem páneurópai listákkal, mert ez az euroszkepticizmust fogja növelni. Scholz kolléga kapja meg a szót. Elnök asszony, kedves kollégák, ha megnézzük, hogy parlamentként milyen hatásunk van, hát valóban fel kell tenni a kérdést, hogy van-e elég legitimitásunk. Andrew Duff javaslataival üdvözlöm hosszú munkáját, konkrét javaslatokat fogalmaz meg, amelyel erősíteni kívánja a legitimitásunkat. Valamit nem tudja többség támogatni. De a megközelítése helyes és széles körű támogatást érdemel. Nyilvános vitát kell folytatni a parlamenti épületen kívül is. A mi frakciónkban ellentmondásos viták voltak a javaslatok a kapcsolatban valóban tükrözik az Európai belül és kívüli eh, divergáló érdekeket. Hol kell vitát folytatni? Hol kell a demokráciáról dönteni? Nem csak a parlamentben. Én igent mondok a helyes kérdés felvetéshez. Arról van szó, hogy a tanács felé a tárgyalási mandátumot kapva kapcsolatban a polgárokat megfelelő szavazattal kell ellátni, aktívá kell válni. Köszönöm szépen, Solc. Most pedig a Rossi úr mesél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés tervezet egy új európai választási rendszert kíván bevezetni. Valóban szövetségi állam irányában vinnénk el Európát. Európai körzetek létrehozása az arányosság elvével, Európai Választási Bizottsággal. Mi ellenezzük ezt a választást. Hát ez nem tartja tiszteletben a frakciókat, amelyek ott európai területen hagyományosan helyét kapnak. Két fajta képviselőről lehet szó, európai képviselőről. A képviselőknek 27-28 tagállamban kell kampányolni. Hát hogy lehet, milyen pénzügyi háttérrel lehet minden országban kampányolni? az egyenlőtlenség az például hol, hol szerepel. Amikor hogy lehet valakit levenni egy ilyen listáról? Több száz millió választási, választási jogosult állampolgáról van szó. Hogy kívánjuk az egészet kezelni? A tagállamok szuverenitását is megnyírbálnák. Jó lenne a területi valóságot figyelembe venni, a képviseletet. Nem kell egy szuper állam ami antidemokratikus. az asszony, másik egyszer. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Ez a javaslat egyáltalán nem javítja majd az európai demokrácia működését, ezzel leáltassuk magunkat, még jobban eltávolítja a politikust a szavazótól. A javaslat úgy, ahogy van, téves alapokon áll kvótákra épül. A kvóták nem jók, a pozitív diszkriminációs is helytelen, hiszen ennek megvannak az áldozatai. Még Dafur is mondta, ők még gondolta, hogy mi, mibe kerül majd ez a javaslat. Megint az európai választók és adófizetők zsebébe nyúlkálunk. A UKIP az egyik brit eh, párt, azt mondja, hogy arra épül, hogy európai pénzből lehet hazai programot végrehajtani. Éppen azt mondom, hogy ennél butább javaslatot rég nem láttam. Merci, Madame Sinclair. La parole est à Monsieur Casini. Casini ő kapja meg egy percre a szót. Sí, signor Presidente. Köszönöm, elnök asszony. A demokrácia alapja a nép a nép pedig azonosságot is jelent. És azt, hogy ezek az emberek egységes kormányt akarjanak. Ebben a kontextusban egy olyan egységes választójogi rendszer, eh, a, amely népet vagy démoszt formál. E, itt most erről van szó, holott Európában ilyen európai démosz, európai nép nem e, létezik. E, ezt mutatja az európai választásokon a részvétel csökkenése is. A nemzeti viták pedig azt mutatják, a nemzeti választás, az európai választások nemzeti szinten pedig azt mutatják, hogy inkább nemzeti kérdésekről beszélnek. Először is a Lisszaboni szerződést kellene működésbe hozni, végrehajtani, a Lisszaboni szerződésben pedig nincsen ilyen egységes európai listáról. Legfőjebb lehetőséget ad egy ilyennek a létrehozására. Én azt gondolom, hogy ezt a tervet fel kell függeszteni. A, az Alkotmányjogi Bizottság gyakorlatilag egyhangúan fogadta el ezt a döntést. Most vissza akarják küldeni az Alkotmánybíróság, az Alkotmánybizottság elé. Egy egyszerűbb szövegre van szükség, egy európai jövőképre, közös európai jövőképre. Hát visszaküldjük ezt a jelentést a bizottságba. Köszönöm. Ülszkok, pardon. Ülszkok asszony. Eh, tak, fru talman. <clears throat> Köszönöm, elnök asszony. A DAF jelentésben szereplő két javaslatot támogatnunk kell. Ezek közül az egyik az, hogy a választások napját júniusról májusra hozzuk előre. Azt hiszem, hogy eh, a májusban jó eséllyel többen adnák le a voksukat, mint a júniusi melegben. A másik a nemi eh, egyensúly kérdése, több nőre van szükség az európai parlamenti képviselők soraiban. Damanaki asszonynal eh, részben egyetértek, csak másként fogalmaznék, túlságosan felülről vezérelt eh, ez a javaslat csomag nem annyira a jövőre és a helyi igényekre összpontosít. Az európai pártoknak egyértelmű üzenetet kell küldeniük azzal kapcsolatban, hogy mit kívánunk nyújtani az európai eh, polgárok számára, főként azokon a területeken, ahol a tagállami hatáskörök nem kielégítőek. Például a pénzügyi piacok problémáját a tagállamok maguk nem oldhatják meg, vagy az éghajlatpolitika is olyan dolog, amely nem ismer határokat. Hosszú távú pragmatikus megközelítésre van szükség, és nem mindenféle légből kapott javaslatokra van szükség. Monsieur Rinaldi, Rinaldi úr, másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák. Ezzel a jogszabályt módosításával két dolgot tudunk megerősíteni. A nemzetek feletti listán többet lehet elérni, de egy föderalista lépés is teszünk. Mi olasz képviselőként szeretnénk ezt az irányt fenntartani. Ami a nemzetek feletti listát életi, Hát már most is kevesen mennek el választani, szavazni, nem tudom, hogy mennyire tudjuk a polgár közeliséget garantálni. Itt egy lapont javasoltunk, egy kicsit szeretnénk megújítani. Sajnálom, hogy nevetséges okokból kifolyólag utasították vissza ezt a tervezetet. Hát a következő plenáris ülésen további módosítókat fogunk benyújtani a regenerás dimenzióval kapcsolatban, a választási közveteknél. Nagyon fontos, hogy erős kapcsolat alakítson ki a választókörzetekkel. Aztán van még egy közös módosító indítvány, a a közösen, köszönöm Batyeri kollégának. Tehát egy, egy tiszta, átlátható parlamentet akarnak az állampolgárok, ahol azokat nem lehet újra választani, akiket például elítéltek valamilyen bűncselekmény miatt, akiknek volt már bírósági perük, akik súlyos a terrorizmussal, a korrupcióval, a szervezetbűnözéssel valamilyen szinten kapcsolatban hozhatóak. Akik gyűlöletbeszédeket tartottak, akik valamilyen módon büntethetőek, őket nem szabad megválasztani. Azt gondolom, hogy az Európai Parlament így lesz hiteles és tiszta. Rinaldi úr, egy kék kártyát, hát nagyon sokan kértek szót, Megadom a szót Kéving asszonynak, tehát nem tudjuk a kék kártyát fogadni. Thank, thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Ez eh, a rossz időzítés és érzéketlenség sikere. Akkor, amikor az európai polgárok eh, megkérdőjelezik egyre nagyobb számban eh, a relevanciáját, költségét és hatékonyságát az Európai Uniónak, olyan javaslatokkal állunk elé, amelyek révén a pseudodemokrációnak egy újabb drága rétege keletkezik. Én ezt nem támogatom. Ez tökéletes példája annak, annak, hogy mennyire elszakadtak egyes képviselők a választóiktól. Mielőtt több képviselőt szavaznánk meg, talán a közvéleménykutatásokra kellene odafigyelnünk. Ezek ugyanis azt mutatják, hogy egyre kisebb a támogatottsága az európai projektnek, és különösen ennek a parlamentnek. Hogyha ezt a folyamatot meg akarjuk állítani, akkor összhangba kell hozni a gondolkodásunkat a polgárokkal, releváns kezdeményezéseket és hozzáadott értéket kell mutatnunk. Nem arról van szó, hogy a konzervatívoknak nincsenek álmaik, nekünk is vannak. Egy progresszív Európáról álmodunk, de ezek az álmok bennünket teljesen más irányba vezetnek ugyanakkor a mi álmaink is ugyanannyira érvényesek, és hogyha abba az irányba megyünk, amelyre Eh, amelybe önök elindultak, akkor csak a feladatot teszik nehezebbé. Szigret azért már kapott szót, eh, azoknak szeretném megadni a szót, akik már beszéltek. Ön már beszélt, máskor kapja meg a szót egy perc. Eh, köszönöm, köszönöm elnök asszony. Az Európai Unió létrejötte óta folyamatos, dinamikus fejlődésen ment keresztül. Az uniós polgárok képviselete az uniós testületekben nagyon fontos kérdés, ezért a 2014-es választások reformjáról már most döntenünk kell. A DAF jelentés pragmatikus javaslatokat tesz, többségüket támogatni tudom. Nem tűnik túlságosan gyakorlatilasnak az a javaslat, miszerint 25 úgynevezett páneurópai szuper euró, ö, képviselői helyet hozzunk létre. Az európai parlamentet két kamarára oszthatnánk, az egyik lenne a brüsszeli székhelyel az alsóház, amely a parlament jogalkotói feladatát lehetne el, a másik pedig minden tagállamnak lenne mondjuk három képviselője, és Strasburgi székhelyjel tárgyalna a felsőház, amely az intézmények munkáját koordinálna. Ez szerintem jó lenne. Docza asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, nem furcsálják önök, hogy amikor Nick Clegg eh, Westminsterben a képviseletet csökkenteni akarja a képviselői helyek számát, ugyanakkor DAF úr 25 új képviselőhelyet próbál létrehozni a liberális demokraták következetessége megint csak mm, ö, hiányzik. Dafur azt is mondja, hogy a nemzeti politikusok nem tudnak az unió és a polgárok között kapcsolatot teremteni. Ez ironikus, hiszen Dafur, hogyha megkérdezné a brit választókat, hogy akarnak-e új páneurópai képviselőket, nyilván azt mondanák, hogy nem az Unióval nehéz kapcsolatot építeni, mert egy párhuzamos univerzum, miközben csökkentjük a nemzeti kiadásokat, az uniós kiadások nőnek a bürokrácia a nemzeti szinten csökken, az Unió újabb rétegeket vezet be. Egész egyszerűen az embereket nem érdekli az Európai Unió. Amíg az Unió rá nem döbben arra, hogy az öncélú kormányzás haszontalan, és hogy a nemzeti parlamentek az igazán fontosak, egész addig távolinak fog tűnni az Unió és az Európai Parlament mindenki számára. Ez többe kerül, majd az emberek csalódnak, és valóban teljesen eltávolodunk majd a választópolgároktól. This is an ambitious proposal, a proposal... Köszönöm, elnök asszony. Ambíciózus javaslat ez, amelyet ebben támogatnunk kell. Vannak olyan elemei, amelyek egyáltalán nem vitatottak, hiszen mindenki csak a transnacionális páneurópai választólistára koncentrál, de vannak más javaslatok is a vitatott javaslatok közül a legvitatottabb éppen ez a páneurópai lista. Ez a határon átnyúló demokrácia egyik kísérlete lehet, függetlenül attól, hogy valaki igazi federalista, vagy egy európai köztér létrehozásáról álmodik, ettől függetlenül támogatnunk kell. Hogyha azt szeretnénk, hogy az európai politikai pártok valóban láthatóak legyenek, hogyha azt várjuk, hogy az emberek tudatos döntést hozzanak, akkor mivel e házban a politikai pártok döntenek, akkor fontos tudni, hogy mit gondolnak, mit csinálnak az európai pártok. Hogyha valóban európai vitán alapuló európai választásokat szeretnénk, európai kérdésekre koncentrálva, akkor elvben támogatni kell ezt a javaslatot. Van azonban egy fenntartásom ezzel kapcsolatban. A, a nyílt listák valódi döntése adnak lehetőséget, hogy valóban a legjobb jelölteket válasszák meg és e, megdöbbentő, amikor egyesek azt mondják, hogy csak a nagy tagállamok látnak ennek előnyét. Nem. Akik ezt mondják, azt mondják, hogy nem bíznak a saját pártjukban, hogy jó jelölteket állítanak. Adok például egy, e, itt egy példa, hogyha ha Václav Havelt jelölnék a csehek, biztos vagyok benne, hogy sokan akarnának rajta Csehországon kívül is e, szavazni, akik osztják a gondolatait de ha Václav Klaus jelölnék, akkor biztos vagyok benne, hogy a konzervatívok szavaznának rá. Vannak problémák, vannak, akik nem támogatják ezt a javaslatot, főként amikor a pénzügyi megszorítások idejét éljük, akkor rossz üzenet lenne új képviselőhelyeket kreálni. Nem Andrew Duff ambíciójáról van szó, kezdeményezési jogkörrel bírunk. Ez az egyetem terület, ahol a e-háznak kezdeményezési jogköre van. Túl fontos kérdés ez ahhoz, hogy ennyiben hagyjuk. Beszéljünk még erről, mert valóban érdemes még átgondolni ezt a javaslatot. Na, no, most... Köszönöm szépen, most pedig Lányan úr kapja meg egy percre a szót. 30 éve az első közvetlen választások után szükségünk van alapvető reformra, méghozzá a választási rendszer esetében. a európai parlamenti választások deficitje nyilvánvaló, és nem szabad megállni, hanem a következő lépést kell tennünk előre. A következő lépés valóban ez a stratégiai eszköz az európai pártlist, vagy európai listán, listák mellett. Kedves kollégák, a demokrácia a diskurzust jelent, vitát, tárgyalást, rendelkezést, ahogy Habermas professzor mindig említettem. Ez a problémánk a politikai osztály nemzeti diszkózust folytat. Nemzeti térségben maradnak. Nincsen Európát átölelő, nemzetek feletti vita. Az európai listák arra kényszerítenék az politikai osztályt, hogy európaivá váljanak, európai módon gondolkozzanak, érveljenek, és hogy az állampolgárok számára láthatóvá tegyék az alternatívákat, hogy milyen pártok közül választhatnak az európai állampolgárok. Remélem, Andrew hogy a te jelentéseddel az európai listákat elérjük, kell ez a jövőkép, nem szabad engednünk, a parlament erről már döntött, nem lehetünk kevésbé ambíciózusak, mint korábban. Köszönöm szépen, Lennon úr, most pedig megadom a szót Schmidt úrnak másfél percre. Köszönöm szépen. Nekem tetszik az ön javaslata, Andrew. Én azt hiszem, hogy nagyon jó e, jelentés, előretekintő jelentés, van jövőkép, vízió, és e, szerintem nem sokára valóságá válna. A nemzetek feletti lista valóban segítene bennünket abban, hogy kiemeljük a európai parlamenti választások európai jellegét. Ez egy vitamin kúra lenne a nacionalista választási kampányok ellen, mert ez mindig kicsit megfáradt megerősíteni a demokráciát. Egyetértek kollégámmal ezzel a ponttal kapcsolatban. Örülnék annak, ha Václav Havelt megválaszthatnám. Nem tudom, hogy azok, akik kisebb országból érkeztek, miért van ennyire kevés önbizalmuk. Rasmussen, ott van kérem szépen, az Európai Szociáldemokrata kicsi kis Dániából való, ugye? Pát Cox egy kis országból, kis országból, Írországból érkezett, és mégis egy hihetetlen magasságokba vitte. Egy kis önbizalmat, kedves barátaim, na. Az európai válaszolgárok intelligensek, tudnak a dolgokról, dönthetnek, különbséget tudnak tenni a nemzeti és európai választások között. Azt hiszem, ezt lehetőségnek kell tekinteni. Kétszer lehet választani, szavazni meg lehet választani azokat a politikusokat, akik európai szinten képviselik őket. Ezen felül szerintem így lehet garantálni, hogy helyesen végzik el munkájukat. Ha nem jók, akkor nem választják meg őket legközelebb. Ez egy jó jelentés, jó javaslat, és van jövőképe. Oszkok asszony, igen, mindenképpen legyünk reálisak, de néha bátornak, merésznek kell lenni. Egy kicsit eh, saját árnyékunkat át kell ugrani. Jacolino. Jakolino úrnak adom meg két percben a szót. Köszönöm, elnök asszony. Az európai állampolgársághoz való jogot biztosítani kell, mégpedig úgy, hogy jól alkalmazzuk a Lisszaboni szerződést. Ez elsősorban az EU állampolgárokat illeti, akiket az európai területen választanak meg, és ez azt jelenti, hogy az egymást elismerő állampolgárok előjogáról van szó, akik az európai értékek mentén ismerik el egymást. Az európai parlamenti képviselők választási szabályának megváltoztatása egy igen érett gondolkodási folyamat eredménye, amelyet a bizottság végzett. Az, hogy legyen egy transnacionális lista, ez egységes képviseletet is lehetővé tesz. Úgy gondoljuk, hogy ma elkerülhetetlen, hogy a politikai vezetőket úgy válasszuk ki, hogy a különböző területeket képviseljék. Az Európai Egyesült Államok úgy jön létre, hogy a szolidaritás és az integrációs elvek, értékek közös alkalmazását valósítjuk meg az egész közösség szintjén, beleértve a peremrégiókat és a szigeteket. Ma egyre nagyobb nyomás nehezedik ránk az illegális bevándorlás miatt. Biztos vagyok benne, hogy a koherens módosítások figyelembe véve azt a gondolatot, hogy egy egységes Európát képviseljünk, beleértve az egységes választókerületeket is, hogy mindez megvalósítható, és ez a választottak és a választók közötti összhangot képviseli. Ma valóban szeretnék az állampolgárok felismerni, megtalálni magukat ebben az egységes Európában, akkor, hogyha a területet a területi képviseletet figyelembe vesszük, tehát az állampolgárok követelményeit kell figyelembe venni. Elnézést, majd megkapja a szót, de még hosszú a listánk, és itt van a Kezsi bácsit is úrnak adom át a szót egy percben. Kedves kollégák, tisztelt elnökasszony, úgy gondolom, hogy az első rendű feladatunk az, hogy az európai állampolgárok az európai kérdések iránt mutassanak érdeklődést. Nagyon sok mindent mondtunk el a múltban, a választási rendszer javításáról, és a, az európai lista talán hozzájárul az állampolgárok nagyobb fokú bevonásához, de a parlament még nem tett eleget a Párizs és a római szerződésből fakadó kötelezettségeknek, vagyis annak, hogy egységes jelöltek legyenek, saját jelöltség is legyen lehetséges, stb. Vannak itt bizonyos hiányok, ami a demokratikus elveket akadályozzák, és az, hogy az állampolgárok részt vegyenek a választásokban, mert túl sokáig tart a reform. Következő hozzászóló, Kovacsev úr. Tisztelt kollégák, köszönöm, Andrew, hogy ilyen bátor voltál, és ezt a pontot a mai napirendünkre tűzted. Rendkívül fontos témáról van szó. Az európai integráció egyik motorja vagyunk mi Bulgáriában, a bürokrácia leküzdve. Természetesen a ördög a részletekbe rejlik, meg lehet van ilyen szervezni. Meg ez a megfelelő időpont arra, és tényleg meg vagyunk győződve arról, hogy ez a leghelyesebb, hogy el kell, hogy járjunk, vagy pedig inkább alaposabban kell eljárni. Tehát a konkrét ötlet egy nagyon nehéz időpontban érkezik. Gyakorlatilag Európa egy válaszúton áll, és fel kell tennünk azt a kérdést, hogy az európai integrációt tovább akarjuk mélyíteni, vagy olyan fejlődési irányba megyünk tovább, ahol más szempontokat kell figyelembe venni. Tegnap a lengyel miniszterelnök egy nagyon optimista és európai beszédet tartott, amelyben több Európa vízióját vázolta föl, és ezt tartja válasznak a jelenlegi válságra. A DAF jelentés pontosan azt mondja, amit a lengyel miniszterelnök mondott, és egy konkrét aspektust vázolt fel. Véleményem szerint az egységes európai lista egy erős jelzés lesz abban az irányba, hogy a föderális projekt az nagyon is vonzó a kontinensünkön. Ha elutasítjuk a jelentést, akkor az akkor ez el fogja bizonytalanítani, hogy otthon a polgárokat nem fogják megérteni a jelentés elutasítását, és kapitulálni fognak a nemzeti populizmus erői előtt néhányunk javaslata. Nem, talán nem a legmegfelelőbb megoldás, de kedves kollégák, dolgozunk tovább a javaslaton, és próbáljuk megengedni az európai pártoknak, hogy kinyilván csak a véleményüket, és hagyjuk el a nemzeti egoizmus talaját. Ez legyen európai vita, ez fogja támogatni az európai identitást, ez fog Európának arcot adni, ez fog európai tematikákat behozni a vitába, és ez fogja Európa arcát tovább mélyíteni. Ma az Európai Parlament 27 nemzeti, nemzetállam képviselőből áll, az európai választási lista felállítása azonban igazi európai képviseletet teremt, éppen ezért nagyon támogatnám, hogy ezt elfogadjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Grót úr kapja meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, Andrew Duff egy nagyon jövőképes, mondhatni radikális javaslat talált elő a választási rendszer reformját illetően. Ez rendjén is van. Szükségünk van javaslatokra, és több Európára van szükségünk az Európa politikában, csak a realitások ma mások. 18 kollega még várja, hogy belépjen a parlamentbe, és mi meg már arról beszélünk, hogy a parlamentet 25 kollégával szeretnénk bővíteni. Rendben van, hogy ezzel a jelentéssel foglalkozunk, és ennek a legtöbb részét támogatom is, de azt gondolom, hogy az AFKO-ban ezt meg kell alaposabban vitatni, és egy széles többséget kell szerezni ennek a többségnek harmadik nekifutásra. Úgy kell elfogadnunk, ugyanis egységes választási rendszere van szükségünk valóban, és hát Andrew Duffnak nagyon sok jövőképe van, ezt osztom is vele, de majd valamikor ez év második felében talán ezt el tudjuk fogadni, és azután átültetni a gyakorlatba, csak ehhez nagyon nagy többségre van szükség, mert akkor tudunk ezzel a javaslattal valóban élni. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most pedig Tűnt von Hohenstein asszony két percre. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök asszony, kedves kollégák. Mi mindannyian megtapasztaltuk az európai parlamenti választási kampányok során, hogy milyen lokálisak a viták a választók körzetekben. Nem csak nemzeti, hanem sok esetben helyi kérdésekről esett szó. Azt is látjuk a mindennapi tevékenységünk során a választókörzetünkben, hogy milyen gyenge vagy nem is létező az európai pártok észlelése, a politikai családok észlelése, a közöttünk lévő különbségek észlelése, az európai kérdések érzékelése, a, az európai pártok számára fontos kérdések észlelése. Biztos az, hogy mi mindannyian tudjuk, hogy a választásokon való részvétel nem csak az európai választásokra, hanem a helyi és a nemzeti választásokra is gondolok ez is problémát jelent, és a megoldást meg kell találni, de nem javasolhatunk kevesebb Európát a megoldás érdekében, hanem többet. Erőltetni kell az európai vitát, az európai politikai kérdésekről való vitát. És ezt javasolja Andrew Duff is az előterjesztésében. Ő itt egy igazi inputot ad a több Európa érdekében. Tegnap meghallgattam azt a beszédet, amelyet a lengyel miniszterelnök tartott. Az volt a benyomásom, hogy ő, aki a tanácsot képviseli, a, a kormányközi intézményt, és ő sokkal inkább közösségorientált, és sokkal nagyobb benne a közösségi szellem, mint sok esetben ebben a házban, a parlamentben. Nekünk kell ezt képviselni, ezt a szellemet Európában, és gondoljunk erre, amikor Andrew Duff javaslatáról vitatkozunk, amelyet én nagyon és teljes meggyőződéssel támogatok. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, és most pedig Okuni asszony két percre. Merci, madame. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, először is szeretném üdvözölni az előadót az elvégzett munkáért. Meg kell mondjam, hogy én magam is az erős Európát szeretném, egy látható Európát szeretnék megvalósítani a népek Európáját, föderális Európát. Minden eszközt meg kell ragadni azért, hogy ez az Európa létrejöjjön, ez a nagyra törött cél. Ugyanakkor, kedves kollégák, tudom, hogy mennyire nehéz elmagyarázni például az én esetemben a választó polgáraimnak azt, hogy most Európa az intézményekkel foglalkozik, amikor a állampolgáraim úgy gondolják, hogy kicsit magukra hagyták őket, elfeledkeztek róluk. Azt mondják, hogy nincs más fontosabb dolog, amit tenni kéne. Ott van a görög válság, az eurozóna válsága, az adósság, az ipari kihívások, a klímaváltozás, 13 millió személy, azok az európai állampolgárok, akik szinte nincstelenek, tehetetlenek és nehéz helyzetben vannak, és nem tudom ezeknek az állampolgároknak elmagyarázni, akik az én választó kerületembe tartoznak, hogy intézményes kérdésekkel foglalkozunk itt a parlamentben. Én közben támogatom ezt a lépést, a páneurópai lista mindenképpen erőteljes jelzés arra nézve, hogy erős Európát akarunk, de sajnálom, hogy ezt kell mondjam, azt mondják, hogy nem szabad várni, de nem tudom megmagyarázni az állampolgártársaimnak, hogy előbb az intézményekkel kell foglalkoznunk, és közben önöket meg valahogy magukra hagyjuk. Köszönöm. Köszönöm, Villand úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A vitát az jellemzi, hogy egy jövőbeli elképzelésünk van, elképzelésem van a jelent jelentéstevőnek azonban a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével az Európai Unió kreatív osztályából sokkal magasabb szintre nőtt fel. Sajnos a ambiciózus célok, amelyeket megfogalmaztunk, azok nem jelennek meg ebben a jelentésben. A végkövetkeztetés az, hogy foglalkozni szeretnénk azzal, hogy megfelelően, igazságosan legyenek elosztva a mandátumok. A következő Eh, hétfőn lesz, hogy megválasztották három éve a parlamentet, tehát 50%-a eltelt a parlamenti időszaknak, és az a baj, hogy nem jól végeztük el a házi feladatot, el kell végeznünk a házi feladatot, és minden megfelelő kritériumot fel kell venni a parlament összetételét illetően a jelentésbe. A kisebb tagállamok eh, a saját identitásuk megőrzése érdekében beemelésre kell, hogy kerüljenek, de hogyha az a helyzet, hogy vannak itt olyan képviselők, akik 80 ezer, képvis, 80 ezer választott képviselnek, mások viszont 100 ezer polgárt képviselnek. Tehát, hogyha már ez a jelenlegi helyzet, és a választásoknál, amikor bedobja egy választó a szavazatát, és ezt mondja, a másik meg azt mondja, akkor legalábbis egy megfelelő indokolást kell kidolgoznunk, hogy miért ez a jelenlegi rendszer. Korábban demokratikus deficitről beszéltünk, mert, azt, mert a parlamentnek nem volt szava. Ma az a helyzet, hogy Kárszurai Alkotmánybíróság Németországban arról beszél, hogy azért van demokratikus deficit, mert a parlament összetétele esetén nem ismerhetőek föl a nemzeti megfelelő arányok. Ez, erre van tehát szükség, ez utóbbira, tehát az a munka, amit elvégeztünk, az egyenlőre még kevés, még hogyha jó ötletek is vannak, tehát hogyha jövőbe akarunk nézni, akkor mindenképpen a tagok összetételének a lakosság alakulásához kell igazodnia. Nagyon nagyon bonyolult képletet választott Dáv úr, azonban fontos, hogy ne legyen demokratikus deficit a végén, és a 75% a tanároknak és a diákoknak az Európai Parlamentben megértse, hogy milyen a parlament összetétele grande Nous passons donc maintenant. Nagy taps, most pedig a ksdi térünk át, és Mikolászik úrral, Mikolásik úrral kezdeném. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 25 plusz képviselő megválasztása 751-en felül véleményem szerint zavarokat fog okozni a rendszerben megzavarja az intézmény összetételét. Nem fogjuk tudni ezt elviselni. Különböző kockázatok vannak a plusz mandátumok kiosztása mellett, hogy különböző populista politikusok, ismert személyiségek, énekesek, popstárok fognak itt jelöltként állni, és európai parlamenti képviselővé válhatnak. Jól lehet, minden egyes tagállamnak egy meghatározott számú képviselővel szabad csak rendelkeznie. Tehát nagy tagállamokból ismert személyiségek fognak bekerülni képviselőként a parlamentben, olyan tagállamokból, amelyek már amúgy is nagy szóval rendelkeznek az Európai Unióban. Tehát ez mindenképpen a kis tagállamok rovására fog történni. Nyilvánvaló, hogy a nagy tagállamokból származó jelöltek, azok ismertebbek lesznek, mint a kis tagállamoknak a jelöltjei. Ez nem felel meg tehát a céljainknak, a kis országok szempontjainak, amelyek hátrányt fognak szenvedni. Éppen ezért azt gondolom, hogy a jelenlegi rendszer, amiben most megválasztják az Európai Parlament képviselőt, az legitim és jól képviseli a tagállamok polgárait. Ne la mai bine de prima... Köszönöm szépen. Tika asszony, 30 évvel az első választások után, az EP választások után támogatom Dafur jelentését, viszont a nemzeti listát nem támogatom, mert ez azt jelenteni, hogy két kategóriáját hoznánk létre a képviselőknek, egyeseket nemzeti választókerületben szavaznának meg, másokat pedig európai választókerületben. Szerettem volna ezt kiemelni, mert fontos az EP tagjai számára, hogy egyenlőek legyenek. Azért, hogy a tagállamok állampolgárait tudja, tudják képviselni. Köszönöm, Takula úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Emlékeznünk kell arra, hogy mi a képviselők feladata. Országainkat képviseljük, és azokat az embereket, akik megszavaztak bennünket. És hogyha ezt a kettős rendszert létrehozzuk, akkor lesz egy elitista csoport, amelynek nem lesz saját választó kerülete, vagy nem lesznek saját választói, egész Európa lesz a választókerületük, és ez nem a megfelelő irányban történő előrehaladás lenne. Nehéz lenne ezt a változást indokolni. A képviselők feladata, hogy az állampolgárok Európáját építsék fel, odafigyeljenek a demokráciára, a szólásszabadságra, és ez az EU lényege. Ahhoz, hogy ezt elérjük, arra a mai rendszer szolgálá, mert közvetlen kapcsolatban állunk a választóinkkal. Éppen ezért ezt a típusú reformot én ellenzem, és szerintem nem is jött el az ideje annak, hogy ilyen reformot hajtsunk végre. Oda kell arra figyelni, hogy hogy lehet javítani a kapcsolatot a döntéshozók és a választók között. Köszönöm. Nagyon örülök, hogy DAF kollégának ezt a javaslatát vitatjuk meg, ugyanis valóban ez egy lépés a jó irányba, abba az irányba, hogy európai politikát csináljunk. Tagállami szinten választanak bennünket mindannyian, tehát azt nézik, mi az, ami tagállami szempontból fontos, nem ami Európa szempontjából fontos. Most lenne 25 olyan képviselőnk, akiket európai szinten választanánk meg, plusz a többiek mellett, és ennek van értelme. Azt gondolom, hogy a 751 képviselő mellett jelenne ez meg, és ez nem menne a kicsik rovására. Én magam is kis tagállamból érkezem, semmi félelem nincs bennem, hogy valamit is veszítek ennek a révén. Ugyanis ugyanúgy megvan, például Ausztriában a 19 képviselő, a tagállami szinten is lesz egy euró európai lista, és Tikau asszony, a választási körzetek nemzeti, regionális szinten vannak a tagállamokban, miért ne lehetnének Európában is? Viland úr, ön egy nehéz formuláról beszélt, ez nincs benne a jelentésben. Hát én nagyon remélem, hogy valóban sikerül ez a lépés a több Európa irányába. Köszönöm szépen, Figuréd asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony nagyon messze van ez az európai realitásoktól. Így nem támogatjuk, nem értünk egyet vele. Ez a 25 plusz képviselő, akit európai választókörzetekben választanának meg, az egész Európára kiterjedve, ez azt gondolom, hogy a nagyobb országoknak kedvezne. Jelenleg 27 tagállamunk van, és ők az itteni polgárok választják meg közvetlenül a képviselőiket, akiket ismernek, akikkel folyamatosan tudnak kapcsolatot tartani. Én a magam részéről nem gondolom azt, hogy támadni kellene azt a, vagy hogy itt szólni kellene arról, hogy milyen legyen a kis vagy a közepes méretű országok képviselete. Azt gondolom, hogy itt az Európai Parlamentben messzebb kerülünk a körzeteinktől, és az európai érdeket képviseljük. Stojanov képviselő egy percben. Tisztelt elnök asszony, tisztelt küldöttek, mi fog történni, amikor a nemzetek fölötti választókerületet létrehozzák. Nincs kétségem afelől, hogy Duff úrnak jók a szándékai, de a pokol felé vezete út is jó szándékokkal van kikövezve. A nagy pártok vezetői élethosszig tartó posztot fognak biztosítani a listán keresztül a parlamentbe. Ami pedig a nem közötti egyenlőséget illeti, és az, hogy több nemzeti kisebbséget képviseljenek a vagy a nemzeti kisebbségek képviseltessék magukat a parlamentben. Kedves kollégák, annyi nő és férfi van itt a parlamentünkben, amennyit eldöntöttek ide küldeni a választók. És így megváltozhat a jövőben az arány. Mendes de Vigo úr azt mondták nekem, hogy a hegyekben járok, vagy a fellegekben, de inkább ott szeretnék járni, mint hogy a múltban keressem a megoldást. Szó volt arról, Okoni hogy azt mondta, hogy az intézmények kérdésekkel foglalkozunk. De Sammoni, egy francia mondta azt, hogy intézmények kellenek ahhoz, hogy a politikával foglalkozni tudjunk. De asszonyom, Ma vitát folytattunk arról, hogy hogy lehet az Unió legjobban rászoruló embereinek élelmiszert kiosztani. Intelligenciával, kis tehetséggel mindent el lehet érni. A transeurópai lista kisállamok ellen fog hadni. Jacques Tontor, Jacques Center, Juncker nagy országokba jönnek? Nem. Hát azért talán mégse kellene ezt mondani vigyázat Luxemburg esetében, mondja az elnök asszony. Údi úrnak adom meg a szót. Elnök asszony, a francia delegáció, a néppárti frakció többségében a transnacionalista lista ellen foglalt állást, pénzügyi érvek, politikai aspektusok, nem is tudnám felsorolni. Ma minden intézményünk megvan ahhoz, hogy az EU-n munkálkodjunk, vigyázat, nem szabad a kapkodást a gyorsasággal összekeverni. Ez egy hamis jó gondolat. Ma gondok vannak a bizottság elnökének megválasztásával? Hát minden eszközünk megvan arra, hogy létrehozzuk a közösségét. Felhívom a parlament figyelmét, nem szabad túl gyorsan menni, nem szabad állandóan a közösségi jelszóval élni, anélkül, hogy a nemzeti parlamentekkel, a kormányokkal konzultálnánk, például itt a Schengeni esetben, ahol nem lehetett többséget létrehozni. Vigyázat, mert így közösség ellenes dolgokat hozunk létre. Türelem, egy nap majd meg lesz a föderáció, de ma még nincs meg erre a politikai többség. Nem szabad az állampolgárokat ezzel sarokba szorítani, most még túl korán van ehhez, nem szabad a gyorsaságot a kapkodással összefoglalni. Köszönöm, Kelly úrnak adom át a szót. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Ami engem illet, ellene vagyok az ajánlásoknak, ami a plusz képviselőket illeti, még akkor is, hogyha DAF uh, úrnak drukkolok, és uh, támogatom. Az, hogy még plusz 25 képviselő legyen, akit mindenki megválaszt, és akik senkinek nem tartoznak felelősségével, felelősséggel, lási kötelezettséggel, és akiknek nincsen választókerületük, ez nem jó, ezt nem engedhetjük meg ezt a helyzetet, főként nem recenzióban. Kedves barátaim, az én országomban a parlamenti képviselők számát csökkentettük, a második házat töröltük, most önök arról beszélnek, mikor nálunk csökkentés volt, hogy 25 plusz képviselőt válaszunk. Nem, ennek nincs értelme, ennek ellen kell állni, és relevánsabbnak kell lennünk az állampolgárok szemébe, nem pedig kevésbé relevánsnak. Most pedig Andrew Broms úrral fejezzük be a kezdi egy percben. A demokrácia szó azt jelenti, hogy a nép kormányoz, a népé a hatalom. És ez nem azt jelenti, hogy egy önkényesen összeállított személyek csoportja kormányoz. Így nem tudják gyakorolni a demokratikus hatalmat, mert a demokratikus együttműködés ennek az előfeltétele. Egy páneurópai választókörzet, amely 27 országból áll, ennek nem felel meg. A jelentés készítője azt hiszi, hogy ez segít eh, kialakítani az európai identitást, csak hogy ez az előfeltétele kell, hogy legyen a folyamatnak, nem pedig a következménye. És azt gondolom, hogy ebből kizárásra kerülnének a nemzeti pártok. Hát eh, hogy sikerül az arányokat biztosítani, hogyan lehet majd ezt eh, alakítani, hogy ez a parlament melyik részét alakítja ki. Ez nem az eurokraták által és az eurokraták érdekében van ez a parlament. Köszönöm szépen, és most pedig Demanaki asszonyé a szó az érdekes vita után. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Valóban ez egy rendkívül érdekes vita volt, és Minek utána sok időt igénybe vettem már, csak egyet értésemet szeretném kifejezni azokkal a parlamenti képviselőkkel, akik elmondták, hogy szükség van a bolgárok érdekeinek nagyobb védelmére európai ügyekben, és ösztönözni kell őket a választásra. Úgyhogy az Európai Bizottság elszánt, hogy javítsa azt a környezetet, amelyben a jövőben az európai választásokra kerül majd sor. Ami pedig a választójogi, a választási reformot illeti, és hát a parlament jogosult ezt kezdeményezni. Mi megnézzük a következtetéseket majd, a DAF jelentés alapján, és ha ezek rendelkezésre állnak, kidolgoztuk, vissza fogunk térni. Köszönöm szépen, és most Duff úré a szó. Elnök asszony, ha megengedi, akkor szeretném a hálámat kifejezni mindazoknak, akik itt voltak, és hát különösen azoknak, akik elmondták a véleményüket ebben a politikai vitában az európai demokrácia természetéről. Valóban ez egy nagyon fontos és nagyon időszerű kérdés. Én nagyon röviden annyit mondanék, hogy azt gondolom, hogy ez a pán-európai lista, amit én javasoltam, a pán-európai szinten választott képviselők nagyon fontosak a közvélemény szempontjából, az európai közvélemény szempontjából ugyanis ez egy olyan kategória, ahol nagyon sok esetben a válasz, ez, ne, ezeket nem érinti az a frusztráció, ami érvényesül a politikában, éppen azért, mert az rendkívül szoros korlátok között működik, és nem lát túl a horizontokon. Úgyhogy azt lenne jó, hogyha továbbvizsgálná ezt a bizottság, hogy hogyan tudjuk kiszélesíteni a mandátumot a parlament számára. Persze ez egy párbeszédet igényel a tanácssal és a bizottsággal, és mindenképpen a, javítani kell a pártok észlelését a továbbiakban, és ez a plenáris ülésen is fontos. Köszönöm szépen, Dafur. Köszönöm mindenkinek ezt a hosszú és érdekes vitát. A vitát lezárjuk, és 12 órakor lesz a szavazás. De nem erről a javaslatról. Most pedig a következő pontra térünk át, ami